good morning, everybody. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jó szürkelest! Kezdjük el a Drola Szakbizottság albizottság mai ülését. Óriási üléstermet kaptunk. Remélem mindenkit láttok a hátsó sarokig is, megpróbálok ellátni, hogy ne feledkezzek meg senkiről. Mindenki előtt ott van a napirend. Úgy látom, hogy mindenki Házasan lapozgatja a napi rendtervezetet, és nem talál benne semmi kivetnivalót, így azt elfogadottnak tekintjük. És már ugrunk is tovább a kettes pontra az elnök közleményeire. Amerikából jó híreket kaptunk, Maryland államból. Nem fognak már kivégezni elítélteket, és május másodikán eh, hivatalosan is aláírták a halálbüntetés eltörléséről szóló eh, dokumentumot. És mennyire aktuális ez, hisz éppen a mai napi rendünkön szerepel a halálbüntetés témája. Tehát ezzel a jó hírrel kezdeném. Röviden elmondanám azt is, hogy munka ebédet folytattunk az Afrikai Unióhoz delegált nagykövettel. Kiváló eszmecserét folytattunk az úriemberre, és a küldöttségülésének eh, terve is jól állnak, remélhetőleg mindenkivel tudunk találkozni, akivel szeretnénk. Az etióp nagykövettel is akarunk találkozni május 30-án. Tegnap a kínai emberjogi aktivistával Ching Chuang Chingel találkoztam, aki eh, most eh, már Amerikában folytat tanulmányokat, talán hallották a történetét, egy letesérültel beszélünk, akit üldöztek Kínában. A legutóbbi kínai témai meghallgatásunkon videóüzenetet küldött nekünk, talán emlékeznek, decemberben volt ez. Azt mondta nekem, hogy Amerikában élve a fő célja az, hogy a EU, az EU és Amerika szorosan együttműködjenek annak érdekében, hogy az emberi jogok helyzete javuljon a kínai népi demokratikus köztársaságban, és nyomást gyakoroljanak a kormányzatra ezügyben. Az EU kereskedelmi politikáról és az emberi jogi helyzetről beszéltünk Kínában, a korrupcióról, az emberi jogi aktivisták, jogászok helyzetéről. Utalt a, arra, hogy még elég rossz a helyzet, családi helyzet. Unokaöccse három év börtönre ítéltek, és akut vakbélgyulladással nem hajlandóak kezelni. Ezen kívül eszmecserét folytattam az Egyesült Arab Emirátus eh, külügy eh, minisztériumának egy képviselőjével. Nagyon hasznos és jó eszmecsere volt ez is. Nakat eh, asszonynal az októberben elfogadott állásfoglásra beszéltünk, ami túlságosan negatív színben tünteti fel a országát és nem beszéltünk arról szerinte ebben az elsoglásban, hogy a migránsok jogainak helyzete javult, illetve nők jogai jelentősen javították. Az úgynevezett 94-ek csoportja, 94 aktivistára van szó, nemzetközileg is ismert jogászok, emberjogi aktivistek, de róluk is beszéltünk. Azt javasoltam a hölgynek, hogy természetesen alaposabban is átrághatjuk az Egyesült Arab Emirátusok emberjogi helyzetének alakulásának témáját, és talán megtalálhatjuk a módját annak, hogy a sort kerítsünk, amikor a DROA egyik ülésén frissítjük ezeket a jelentéseinket. A 94-ek csoportja elleni büntetőper tükrében eh, tudunk, alakulásának tükrében tudunk majd visszatérni erre a kérdésre. Brüsszelben minden évben megtartjuk az, eh, az Emberjogi Dokumentumfilmfesztivált, május 21-29-e között kerül sor idén erre. Itt a parlamentben is fog, lesznek vetítések. 20 6-án, 28-án, 29-én. Számos kérdésre kitérnek majd ezek a dokumentumfilmek. Köszönöm, ezeket szerettem volna röviden és tömören elmondani a szelnök közleményei során. A következik a hármas napi pont, a március 19-e és április 11-e üléseink jegyzőkönyveinek elfogadása. Mindenki megkapta, senki ennek nincs ellenvetése, akkor ezeket elfogadódnak tekintjük, és továbbunk a négyes számú napirendi pontra, az első érdemi pontra, ezt mert a Frontex szel és a Frontex ről a módosított rendelet értelmében új felelősségek az emberi jogok védelme terén. Kérem a, az előadóinkat, hogy fáradjanak ide föl a pulpitusra, Stefan Kesslert még eh, vágjuk, várjuk, aki remélhetőleg nem sokára megérkezik németként egyszerűen megbocsáthatatlanak és is. I know him very well, <laughs> so I will see. Nagyon jól ismerem, talán ennyi személyeskedést megengedhetek magamnak. Hello. Mhm. Hello. Now, uh, you remember we in our Human Rights Committee... Talán emlékeznek a kedves kollégák, hogy az ember jogi albizottságban készítettünk egy véleménytervezetet. Azzal a kapcsolatban, hogy módosult a Frontex uh, rendelet, a Frontex, talán ezt is tudják, egy mozaik szó, ami az Európai Unió külső határ uh, őrizetével megbízott ügynökséget takarja mai napirendünkön szerepel ez az eszmecsere a Frontex hatásköreiről, hiszen a Frontex feladata az emberi jogok védelme is, nem csak a külső határokat, az emberi jogok védelmét is szemet kell tartania. A Libe szakbizottsággal egyeztettünk, hiszen a Frontex mandátumát úgy éreztük, hogy fontos kiterjeszteni annak érdekében, hogy mindenféle fellépése során az emberi jogok védelmét is szolgálhassa. Mielőtt a jelenlegi mandátumunk alatt megállapodtunk, hogy a Frontex rendszeresen beszámol az Európai Parlamentnek arról, hogy hogyan végzi a dolgát remélhetőleg ez átláthatóbbá teszi a Frontex ügynökség működését. Ajánlásaink egy részét eh, eh, végrehajtották, például egy ember jogi eh, tisztviselő posztjának létrehozását, illetve a nemzetközi szervezetekkel, emberjogi szervezetekkel és a civil szervezetekkel is rendszeresen konzultál a Frontex. Jelentős javulás ról fognak beszámolni várhatóan. Stefan Kessler az emberjogi eh, tisztviselő, aki a konzultatív fórumon is képviseli a Frontexet, ő majd beszámol arról, hogy eh, hogyan folyik a munka a Frontex. Ennek rengeteg különböző dolga van, de most a harmadik országokkal való együttműködésre fogunk elsősorban koncentrálni. Vice uh, Director of Frontex. Amikor a Frontex uh, igazgató uh, eszmecserét folytattunk, akkor még kicsit mérges is voltam, amikor azt mondta, hogy az emberjogi tisztviselő posztját milyen nehéz lesz uh, betölteni. Nem, nem értettem, hogy miért mondta ezt, hiszen jelentősen növeltük a Frontex költségvetését, és emberjogi szakértőkben nincs hiány Európában. Ezért nagyon örülök annak, hogy december óta sikerült mm, Immaculada Arnaez kineveznünk alapjogi tisztviselőnek a Frontexnél. Spanyol származású hölgyről van szó, akitől majd mindjárt meghallhatjuk, hogy hogy állnak a dolgok. Daphne Dumery a következő meghívott, aki az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagja, a migráció, a migránsokkal, menekültekkel és belső menekültekkel foglalkozó szakbizottság tagja, ő is a Frontex témájának felelőse. Az Európa Tanács tagjai egyes emberi tragédiákkal is foglalkoznak, persze neki jelentése, amely a földközi tenger térségének problémáját ölelte fel, amikor megpróbáltak a tengeren átkelni mindenféle lélekvesztőkkel. Köszönjük tehát még egyszer az Európa Tanácsnak azt, hogy árgus szemekkel követik, figyelik azt, hogy az Európai Unió külső határain mi történik. Paul, Paul Dosan a következő meghívottunk az emberjogi főképviselő, főmegbízott európai irodavezetője, és preparing for the UN. The studies is called Management. Az ENSZ jelentése az Európai Unió külső határainak kezelésével foglalkozik, és a migránsok emberi jogaival. Ez nagyon érdekes lesz. Krepó úrral Tavaly találkoztam Tunéziában röviden. Nagyon érdekes lesz. És vég... végre megérkezett német kollégám is, Stefan Kessler. Stefan Kessler. A társelnöke a konzultatív fórumnak, amelyről már beszéltünk, amely a Frontex tanácsadó fórumaként működik, és amely pont az egyik ajánlásunk volt parlament részéről. A konzultatív fórum nem csak tanácsal látja el a Frontexet, hanem egyben eh, éberen őrködik is a Frontex ez irányú tevékenysége felett. A parlament és a közvélemény számára nagyon nehéz figyelme követni, hogy a Frontex pontosan mit is csinál. Éppen ezért a, kell a tényfeltáró ö, újságírók írásait annyira alaposan olvasnunk, mert a Frontex különböző tagállamok határőrizeti szerveivel működik együtt, nagyon nehéz ezt figyelemmel követni. Nagyon nehéz a közösen végrehajtott műveletek során látni, hogy ki miért felelős. Ezen rövid, tömör és velős bevezetőt követően meg is adnám a szót Immaculada Arnaisnek a Frontex részéről. Ah, kedves elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szép reggelt kívánok mindenkinek ezen a szépesős brüsszeli reggelen, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlament Emberjogi Albizottságában, és beszélhetek az emberi jogok védelméről a Frontexen belül, illetve a Frontexre vonatkozó módosított rendelet értelmében. A konzultatív fórum képviseletében Stefan Somogan vagyunk itt, akik az eh, a mi eh, kinevezésünk is jól mutatja, hogy a Frontex számára eh, mekkora hangsúlyt kapott az emberi jogok védelme, bár hangsúlyoznám, hogy korábbi időkben is odafigyeltek az emberi jogok védelmére. Ahogy azt az elnök asszony elmondta, 2012 végén kerültem kinevezésre, mondhatnám úgy, hogy még zöldfülű vagyok ezen a poszton. Az alapjogi eh, tisztviselő kinevezésére azért került sor, hogy a Frontex minden fellépése során megfelelő védelmet élvezzenek az alapvető jogok, tehát nem csak a közös műveletekben, Éppen ezért szertágazó feladatköröm van, például a közös műveleteket figyelembe követem, a kísérleti projekteket is, amelyeket a Frontex koordinál, az emberi jogok, jogi szabályok betartását rendszeresen felügyelem. A Frontex műveletei során helyi ellenőrzéseket végzek, a megelőzés, megelőző és kiigazító intézkedések kidolgozásában segítek, hogyha esetleg ilyen incidenseket sor kerülne az említett műveletek és kísérleti projektek során, illetve általában e, a Frontex, mint ügynökség működésében az emberi jogi szempontok előtérbe helyezését szolgálja az én hivatalom. A módosított Frontex rendelet e, igen célzottan e, helyez hangsúlyt az emberi jogok védelmére a Frontex tevékenység során, például az Európai Unió alapjogi kartájának való megfelelésre gondolok itt az nemzetközi jog, az 51-es Genfi egyezmény, amely a menekültek státuszát eh, rendezi, a nemzetközi védelem és a non-refoulement elvének tiszteletben tartása azok, amelyeket mindenképpen meg kell említeni, mint eh, a munkámat vezérlő fontos alapelveket. Továbbá, ez a módosított rendelet egy alapjogi stratégia kidolgozását is megköveteli, ez, amely több mint két évvel ezelőtt került elfogadásra, illetve az emberi jogi, emberi jogok tiszteletben tartásának folyamatos felügyelete az ügynökség munkája során. Na, pontosan ez az, amit én csinálok. Az alapjogi stratégia külön figyelmet szentel annak a kötelezettségének, hogy a harmadik országokkal való együttműködés során az emberi jogoknak különös figyelmet kell szentelni. Az unió kül kapcsolati politikáján belül kell mozogni a Frontexnek. 2013-as terveim első évem lesz ez a, a munkahelyemen. Elsősorban az eljárásrend és belső rendszerek kialakítását célozza, annak érdekében, hogy a minden Frontex uh, tevékenységbe be tudjuk építeni az emberi jogi szempontokat. Harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok terén uh, a módosított rendelet lehetővé teszi a Frontexet, hogy a nemzetközi együttműködést is segítse, persze az Európai Unió külkapcsolati stratégia és politikája a keretén belül. Itt is fontos szerepet szánunk az emberi jogoknak. Ez a fajta együttműködés egyébként az európai határigazgatási normák elterjesztését célozza. Itt az emberi jogok és az emberi méltóság szempontjait kell szem előtt tartani. A harmadik országok határozati szerveivel működik együtt a Frontex, és az, ezek a, a a munkamegállapodások mindig tartalmaznak egy emberjogi klauzulát, ezek operatív dokumentumok, amelyeket nem tekinthetünk nemzetközi szerződésnek vagy a megállapodásnak, ezek elsősorban az operatív tevékenységek végrehajtására koncentrálnak. Az igazgató tanács hagyja ezeket jóvá. A tagállamok és az Európai Bizottság képviselőjében áll egyébként ez az igazgató tanács. Ahogy említettem, az operatív tevékenységgel foglalkoznak elsősorban, de ilyen emberjogi klauzulákat tartalmaznak a kockázat elemzésben is eh, szerepet szánunk az emberjogi szempontoknak, és a konzultatív fórummal folytatott együttműködés várhatóan az elemzések során is előtérbe helyezi az emberi szempontokat. Három régióra koncentrálunk elsősorban Afrika, Nyugat-Balkán és eh, Kelet-Európa már csak földrajzi közelsége miatt is. Az új rendelet értelmében összekötő tiszteket küldhetnek harmadik országokba a Frontex részéről, annak érdekében, hogy az emberi jogi normák mm, betartását figyeljék. Erre még nem került sor, mert most uh, kerül még csak kidolgozásra uh, ennek a szabályrendszere. Az ügynökségnek lehetőségem van arra, hogy meg um, figyelőket hívni a harmadik országból a közös műveletekhez, illetve a képzési tevékenységhez. Ez rendszeresen előfordul, főként tagjelölt országok határozott szerveinek tisztjeit hívjuk meg az ilyen képzési programokba, ezt különösen fontosnak tartom, hogy az emberi jogi szempontokat ezekbe beépítsük. Például az emberkereskedelem elleni fellépés programjában a harmadik országbeli résztvevőkre is számítunk, emberi jogok a határőrizetben címet viseli majd ez a tréningprogram. Végezetül a közös visszatérítési, visszafordítási műveletek igen komoly emberjogi kérdéseket vet fel, éppen ezért a közös visszatolontolási műveletekre vonatkozó etikai kódex kidolgozását eh, tervezzük. Röviden, tehát a Frontex dolgozik azon, hogy a külső határok őrizete és igazgatása során eh, az emberi jogokat a lehető legnagyobb mértékben előtérbe helyezzük, Folyként akkor, amikor ilyen nagy migráns hullámmal kell valamit tennünk. Ebben számítunk a konzultatív fórum, a nemzetközi regionális szervezetek segítségére és a civil szervezetekre. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a konzultatív fórumban ülő kiváló kollégákkal rendszeresen együtt dolgozhatunk. És természetesen az önök tanácsait, javaslatait is figyelembe veszük majd a munkánk során a jövőben. Köszönöm. Forward to the questions. Thank you very much and the discussion. Thank you very much, Madam Van. Köszönöm szépen. Most pedig megkapja a szót Stefan Kessler. Tisztelt eh, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Elnézésüket kérem, hogy egy kicsit elkéstem. a avangá próbáltam menni, pont az ellenkezője történt, hát nagyon sajnálom, próbáltam hamarabb érkezni, de nem sikerült. Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem ide, erre az ülésre. Egyértelmű üzenetet kívánunk közvet, egyértelmű üzenetet közvetítenek az önök szabadsága részéről, hogy továbbra is érdeklődnek a meglévő problémák, illetve a különböző problémák irányába a EU határain át. A 2011-es Frontex rendelet áttekintésekor a 26A új cikk jelent meg, és ez tevékenységeink jogi alapja és ajánlást kell megfogalmaznunk a Frontex számára, hogy hogyan tudják elősegíteni az emberi jogi stratégiát és végrehajtani azt. És ezért eh, megpróbálok eh, példát mutatni arra, hogyan lehet megszervezni egy működést a szakértőkkel az alapvető jogok érdekében. Ha emlékeztetem önöket eh, arra, hogy két másik EU ügynökség is részt vett a konzultatív fórumon, és a nemzetközi szervezetek részéről az UNHCR, illetve és természetesen az Európa Tanács és részt ebben, mint legfontosabb résztvevő, ezt nem szabad elfelejteni. És kilenc civil társadalmi szervezet is részt vett ezen a találkozón, az Amnesty International től kezdve egészen az nemzetközi együttműködési fórumig, amely a dokumentum nélkül rendelkező menekültekkel foglalkozik. Lehet, hogy érdekes önöknek azt hallani, hogy négy fő kérdése foglalkozott ez a konzultatív fórum. Először is, ahogy azt már említették, részt, részt lehoztunk egy eljárási kódexet a különböző határellenőrzések számára. Tehát elkészítettük a szöveget erre a, hat, erre a viselkedési kódexre, és ezek új mechanizmusokat próbáltunk létrehozni. Annak érdekében, hogy megfelelően koordinált határ ellenőrzőket lehessen végrehajtani, és ezen kívül megpróbáljuk az oktatást is elősegíteni az emberi tekintetében a határellenőrzést végzők számára és megpróbáltunk konkrét tréningben is részt venni a határ ellenőrzést végzők számára. És ezt már említettem, megpróbáltuk az alapvető jogok aspektusát előtte helyezni, főként az átmenet alatt álló országok tekintetében. Körülbelül most már tudják azt, hogy mivel is foglalkozunk, és azt is tudják talán, hogy a konzultatív fórum munkája főként a gyakorlaton alapul. A fórum tagjai nem csak, hogy általános elvekben állapodnak meg papíron, hanem konkrét standardokat és mechanizmusokat is létrehoznak a menekültügyel kapcsolatban. Ugyanakkor mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy semmi, sem pedig az alapvető jogok ügynöksége nem tudja megoldani a Frontex strukturális problémáit. Az Európa Tanácstól érkezett kolléga bizonyára fog erről beszélni a fórum. Nem döntéshozó szerv, ez csak ajánlásokat tud megfogalmazni. Szerencsére nem vagyunk döntéshozó szerv, és nem is igazán szeretnénk ilyenfajta felelősséget magunkra vállalni arról, hogy ki léphet be az Európai Unió területére és ki nem, de nincs arra értékesség körünk, hogy megmondjuk azt, hogy a Frontex mit tegyen, vagy mit nem. A titkárság az, amely dönt arról, hogy az ügynökség mit tesz. Mi csak egy konstruktív párbeszédet kívánunk folytatni ezekről a témákról. A fórum nem tudja megváltoztatni az illetékességkörök felosztását az ügynökségen belül egyrésztről, és a nemzeti szervek, illetve a Frontex között. Még mindig nem teljesen világos az, hogy ki mivel foglalkozik, ki miért felel, és ki vállalja a jogi felelősséget a bíróság előtt, és miért. Az ügynökség, a tagállamok, az Európai Bizottság, én nem tudom, Egyáltalán nincs ez egyértelműen szabályozva. És ami még ennél is fontosabb, ami nem helyettesíthetjük az Európai Parlament ellenőrzését és felügyeletét. Erre nincsen legitimációnk, másrésztről pedig nekünk is csak korlátozottak a kapacitásaink. Tehát kérem, ne gondolják azt, hogy mi minden ellenőrzést le tudunk végezni, amit ön, önök szeretnének, és majd ugye erről tájékoztatjuk önöket. Természetesen hajlandóak vagyunk, és sőt, több mint, hogy hajlandóak vagyunk arra, hogy tájékoztassuk önöket bármilyen adott pillanatban, de önöknek kell figyelemmel kísérnie a történéseket. Ezért az Európai Parlamentnek továbbra is foglalkoznia kell a külső határok kérdésével. A személyes véleményem az, és ne hibáztassák most az egész, egész fórumot azért, amiért most mondok, de a személyes véleményem az az, hogy rendkívül sokat segítene az, hogyha a az Emberi Jogi Albizottság, a Frontex, illetve az EU tagállamok együttműködésére koncentrálna, harmadik országokat illetőleg olyanokat, amelyek átmenet alatt állnak. Például, hogy Marokkót említsem, itt, ha jól tudom, a marokkói kollégáimtól a menekültek kérdése ebben az országban katasztrófa, ezt nem lehet másképp megfogalmazni, egy teljes eh, olyan helyzetet láthatunk, ahol nincs eh, védelem, és teljesen tehetetlenek. Másrésztről spanyol és más eh, határőrök szorosan együttműködnek a marokkói hatóságokkal, amit eh, menekült, menekültügyi ellenőrzésnek hívnak, kicsit csúnyán. És ennek során egyáltalán nem figyelnek arra, hogy mi történik a Marokkóba visszaküldött menekültekkel. Ezért Ezekről a dolgokról továbbra is beszélni kell, dolgozni kell ezekkel a kérdésekkel, és a konzultatív fórum képviselői bíznak abban, hogy az Európai Parlament továbbra is támogatja a munkánkat, és igyekeznek megoldani ezeket a problémákat. Köszönöm szépen. Very much, uh, Mr. Case. Köszönöm szépen, megköszönöm Kessler úr a nyilatkozatát a, és az ajánlásait melyeket számunkra fogalmazott meg. Most Daphne Dümeri asszony következik, aki az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni a meghívást, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és részt vehetek a, ezen a eszmecserén itt az Európai Parlamentben. Nagyon örülök annak, hogy Hárnyesz asszonya, és találkozhatom az új ö, alapjogi biztossal, illetve Stefan Kessler úrral is. A marokkói kérdésben eh, talán később még eszmét is cserélhetünk, illetve annak is örülök, hogy Orsa úrral is találkozhatok. Először talán bemutatkoznék. Daphne Dümerinek hívnak, belga vagyok. A belga képviselőház tagja vagyok, illetve az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagja. A migrációval, a menekült ügyekkel és a e, lakóhelyüket elhagyni kényszerülők kérdésével foglalkozom. Azt hiszem, hogy mindenképpen aktuális ez a mai kérdés. 2013. április 23-án az Európa Tanács parlamenti közgyűlése elfogadott egy jelentést a Frontexről, a Frontex emberi jogi felelősségéről vitát is tartottunk erről a kérdésről. E, az 1932-es és a 2010-es állásfoglalást, illetve ajánlást is elfogadtuk, amely a Frontex emberi jogi kötelességeiről szól. Nos, örülök annak, hogy ma lehetőségem nyílik arra, hogy erről a jelentésről beszámolhassak. A migrációs folyamok, vagy a, migrá- a migránsok kérdésének megoldása az Európai Unió belül és kívül is nagyon komoly feladat. Folytonos migrációs nyomás helyezkedik az Európai Unióra, általában ez illegális. Nos, az Európai Unió megpróbálja enyhíteni ezt a ezt a nyomást a határain, éppen ezért hozta létre az EU a Frontexet 2004-ben, és a Frontex feladata az, hogy az Európai Unió külső határain segítse a határátlépéssel, a meneküléssel, stb. kapcsolatos folyamatokat. Nem könnyű ez a feladat, főleg azért, mert nagyon sok az illegális migráns. Hogyha a Frontex mandátuma kizárólag ezzel foglalkozna, tehát az illegális migránsok helyzetének kezelésével, az nem tükrözné megfelelően a Frontex feladatát. Sokszor a menekültek azért jönnek Európába, mert egyszerűen nincs más lehetőségük, csak az, hogy illegális módon ö, keljenek át a határon. Fontosnak tartom azt, hogy a visszatoloncolás tilalmát betartsák. Ezzel kapcsolatban ö, sokáig, erről sokáig nem beszéltünk, de az elmúlt időszakban Sokat kezdtünk el erről beszélni, nagyon sok olyan civil szervezet van, amely kritizálta a Frontexet, és az Európai Ombudsman saját kezdeményezésű nyomozást kezdett el a frontex kapcsolatban, és ajánlásokat fogalmazott, fogalmazott meg. A kritika alapja az, hogy nem megfelelően átlátható, a Frontex működése nem elszámoltathatóak, és nincs megfelelő demokratikus átláthatóság. Tudjuk, hogy a Frontex nagyon komoly figyelmet kap. A Frontex leg, le, leginkább ö, ö, rendőri munkatársakból áll, és azt gondolom, hogy nem csak ajánlásokat kell megfogalmazni, hanem azt is lehetővé kell tenni, hogy a dolgozók mentalitása változzon az emberi jogok kérdéséből nem lehet engedni. A Frontexnek kettős felelőssége van, meg kell, ezek, meg kell az embereket védeni, az emberi jogokat is, és mindenképpen tiszteletben kell azokat tartani. Tehát Európa külső határain ezt a feladatot kell elvégezni. Fontos az is, hogy, harma, hogy a Frontex dolgozói a helyi kollégákkal megfelelően eszmét tudjanak cserélni, tapasztalatot tudjanak cserélni. A Frontex kiváló lehetőség arra az Európai Uniónak, hogy az emberi jogi eh, hírnevét öregbítse a határokon. Ugyanakkor még nagyon sokat lehet fejlődni azzal kapcsolatban, hogy lehet a Frontexből a legjobbat, ki, legtöbbet kihozni. Frontex nem mindig, a Frontex nem mindig van megfelelően felkészülve arra, hogy a feladatait ellátsa. A Frontex és az EU a kritikákra reagáltak. Számos intézkedést tettek, hogy az emberi jogi aggodalmaknak megfeleljenek az intézmény az ügynökség működésével kapcsolatban. A parlament megváltoztatta a Frontexre vonatkozó rendeletet, így az emberi jogokra vonatkozik egy külön passzus, illetve egy emberi jogi biztos is kijelöltek, és egy konzultatív fórumot is felállítottak, amelynek a feladata az emberi jogok védése. Na, továbbá egy magatartási kódexet is elfogadtak. Úgy vélem ez a helyes irányt jelenti, örülünk ennek a fejleménynek. Ugyanakkor Kíváncsiak, vagyunk arra, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog mozd, megvalósulni. Az emberi jogok védelme továbbra is komoly kihívás, és már most is számos aggály létezik ezzel kapcsolatban. A 1932-es Európa Tanács javaslatban számos védelmi intézkedés vagy védzáradékot fogalmaz meg. Például az emberi jogi biztos, függ, biztos függetlenségével kapcsolatban, illetve megfelelően fel kell ruházni az emberi jogi biztos különböző lehetőségekkel, hogy el tudja látni a feladatát. Mindenhez hozzáférhetőséget kell biztosítani az emberi jogi biztos számára, és az összes művelethez lehetőséget kell biztosítani, hogy ellátogathasson oda, de kérdés az, hogy egy ember hogyan vizsgálhatja az összes művelet emberi jogi uh, attribútumai attribútumait. Nyilvánvaló, hogy ez lehetetlen. Ugyanakkor meg kell próbálni elérni azt, hogy az, ami papíron jól néz ki, az a gyakorlatban is megvalósítható legyen. Arra is szükség van, hogy a Frontex ráébredjen arra, hogy a különböző projektek gondolat gazdájaként, vagy a részleges gondolat gazdájaként milyen felelősségei vannak nem lehet mindig, a má, má, nem lehet mindig az ellenfél tér felére átrugni a labdát, nem lehet mindig a tagállamok szoknyája mögé bújni. A finanszírozást ilyen, a finanszírozás természetesen egyfajta felelősséget is ró a tagállamokra is, illetve a Frontexre is. Nagyon fontos az, hogy a Frontex egyezmények harmadik országokkal megfelelően demokratikus módon legyenek eh, végrehajtva, és az 1932-es eh, állásfoglalás azt is előírja, hogy bár, ha bármilyen ilyen eh, egyezményt ír alá a Frontex, akkor egyeztetnie kell a parlamenttel, az Európai Parlamenttel. A konzultatív fórum és az emberi jogi biztos, biztos közvetlenül számol be az Európai Parlamentnek a Frontex bármilyen tevékenységéről. Ez, ez a jelentés, amiről ma beszélek, nem vádirat, hanem egész egyszerűen megpróbáljuk realisztikusan felvázolni a Frontex munkáját, és megpróbáljuk azt elmondani, hogy milyen nehézségek vannak, milyen hiányosságok, illetve hogy az európai határokon az emberi jogok, helyzeti, az emberi jogok helyzete milyen. A 1932-es állásfoglalás egyfajta útmutatást ad a Frontexnek, illetve a tagállamoknak azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, amikor az, EU, amikor az európai határain lép fel a Frontex, hiszen a Frontex a védelmezője az emberi jogoknak az Európai Unió külső határain. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Dümeri asszony. A jelentés alapján azt szűröm le, hogy azt ajánlják, hogy a, hogy a parlamentnek joga az, hogy bármilyen megállapodás előtt az európai tehát bármilyen megállapodás előtt az Európai Parlamenttel konzultálni kell. Ez nagyon érdekes dolgos, dolog, és a a Libe bizottságot nyilván érdekli ez, ők belügyekkel foglalkoznak. Tájékoztatjuk majd a kollégáinkat, akik a Libében dolgoznak. Elképzelhető, hogy még nem ismerték ezt az ajánlást. Poldosan úr következik az emberi jogi főbiztos irodájából, Brüsszelből. Ő arról fog beszélni, hogy Krepo úr tanulmánya milyen következtetéseket dolgozott ki az ember, a menekültek emberi jogával kapcsolatban. Elnök asszony, tisztelt képviselő, hölgyeim és uraim! Most subcommittee. A... Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Emberi Jogi Albizottságba meghívtak. Az ENSZ emberi jogi főbiztosának európai hivatalát képviselem. Röviden felvázolom az emberögi tanács vonatkozó jelentésének főbb pontjait, amely jelentés egyébként az unió külső határainak az igazgatásával foglalkozik, és a migránsok jogaival. Egy egyéves tanulmány eredményeképpen született meg ez a jelentés. Az Európai Unió szakpolitikáját vizsgáltuk, az uniós intézményekkel konzultáltunk itt Brüsszelben, és Két külső határ mindkét oldalán is jártunk, Tunézia, Olaszország és Törökország, Görögország határán. Ez képezte a tanulmány alapját. Az emberjogi tanácsnak Genfben május 27-én nyújtjuk majd be egy tematikus jelentés formájában, egy olyan bő melléklettel kiegészítve, az Európai Unió szakpolitikai keretét vázolja fel, illetve a Tunézia olaszországi, törökországi és görögországi látogatásaim során tapasztalatokat is összefoglalja. Az unió külső határőrizetében nek keretében vizsgáljuk az emberek kérvényesülését, például a Frontex rendelet módosítását, az alapjogi tisztviselő posztjának vezetését. Az Európai Unió bírósága a 2010 per 252-es tanácsi határozatot érvénytelenítette, erre is utalunk. Az Európai Unió egyre nagyobb kompetenciával bír a migráció terén. Sajnálatos módon, módon ehhez az embriók garanciái nem mindig társultak. A migránsok és főként az e, úgynevezett e, nem rendezett helyzetű migránsok e, tekintetében. a az irregular migration egy olyan biztonságpolitikai veszélynek tekintik, amelynek véget kell vetni. Miközben a migránsok úgy kell tekinteni, mint emberekre, akiknek ugyanolyan alapvető emberi jogaik vannak. Az illegális migráció és az illegális migráns kifejezést használja az Európai Tanács továbbra is, miközben az irreguláris és nem az illegális a preferált szóválasztás. A határőrizet és a migráció fellépés egyre inkább biztonságpolitikával az bűnözés elleni fellépéshez kapcsolódik, miközben ez nem feltétlenül így van. A migránsok emberi jogainak védelme terén kevés történt. Itt a rendőri munkának tekintik ezt biztonságpolitikai kérdésnek. Ezt a Frontex beruházást is jól mutatják az euró euró-szurról nem is beszélve. A Frontex és az EASO együttműködését Például Görögországban, ahol a Frontex a határon szűri a migránsokat annak érdekében, hogy nemzetiségüket megállapítsák. Itt az ESO nem vesz részt a munkában, és az Európai Unió így nem tudja a védelmi igényeket megállapítani. A visszatérítési irányelv értelmében a visszatoloncolás csak a legvégső megoldás lehet. Ugyanakkor én azt láttam a helyszínen, hogy a határőrzet és a migráció biztonságosabb tételének jegyében az irreguláris migránsok ilyetén való kezelése teljesen jogos eszközzé vált. 2012-es jelentésemre utalnék itt vissza, amelyben az irreguláris migránsok fogatartásával foglalkoztam és a fogatartás, ahogy azt megállapítottam ebben a jelentésben is, nem eltérítő, elretentő jellegű, éppen ezért a fogatartást csak szükséges és arányos arányban, szükséges és arányos mértékben lehet alkalmazni. Mégis kevés életképes alternatíváját láttam, hogy megpróbálnák alkalmazni az uniós intézmények és a említett országokban a fogvatartás körülményei is elfogadhatatlanok voltak, például az érdemi jogi garanciákat sem adták meg. Például a gyerekek fogvatartására is sor került. Hasonló módon a tolont eljárás során a sem tartották tiszteletben ezeket az alapvető normákat. Fontos, hogy a határ <clears throat> őrizet ne csak a fizikai határokon jelenjen meg. A határőrizet externalizációjáról beszélek, ami nem jelent mást, mint az, hogy a prevenció megelőzés felelősségét a tranzit vagy származási országokra tolják át, például a kapacitás fejlesztése a harmadik országokban, hogy ezzel vessenek eh, véget az illegális migrációnak. A Frontex és Törökország írt alá egy ilyen megállapodást, csak hogy egyet ragadjak ki. Természetesen a kapacitás fejlesztés határőrizetben és a hatékony képzés emberi jogi szempontokat is beépítve sokat jelenthet a migránsok jogainak védelme terén. Ugyanakkor az aggasztó, hogy áthárítják a határőrizet felelősségét a külső országokra, és ezeket megfelelő garanciákkal nem bástyázzák körbe. Az unió külső határán lévő tagállamok nem csak a saját határaikat kell, hogy őrizzék, hanem az unió külső határait is. Ez gyakran óriási szárazföldi és tengeri határt jelent. Az unió Eh, elismeri ennek a feladatnak a nagyságát, ezért jött létre a Frontex, ugyanakkor aránytalan különbségek alakulnak ki a külső határokon lévő és belső tagállamok között a migrációs politika végrehajtásában. Végezetül a jelentésemben felhívom figyelmemet arra is, hogy eh, az Európai Unióban igény van igény mutatkozik ilyen fajta munkaerőre, amelyet ki lehet használni az építőiparban, a vendéglátóiparban, a mezőgazdaságban. Ezzel kell valamit kezdenünk, hiszen ez vonzza ide a migránsokat. A szabályozott tab migrációs csatornák oda vezetnének, hogy kevesebben próbálnának eh, illegálisan átlépni a határon, az emberkereskedelmet is vissza lehetne is szorítani. Ajánlásaimat nem tudom itt most részletesen felvázolni, ugyanakkor egy-két konkrét javaslatot mégis elmondanék, amit a Frontexnek és az Európai Parlamentnek címzek. Az Európai Parlamentnek társjogalkotóként eh, biztosítania kell azt, hogy minden jogszabályban a migránsokkal kapcsolatos emberi jogok védelme megjelenjen. Arra kérem a parlamentet egyben, hogy továbbra is megfelelő terminológiát használjanak a migrációs politikában. Frontexhez fordulva arra kérem önöket, <clears throat> hogy minden migráns jogai tartsák tiszteletben, még akkor is, hogyha irreguláris helyzetben vannak. Igaz legyen ez minden művelet során. Egy emberjogi megközelítést alkalmazzanak, például a kapacitásfejlesztés, képzés, monitoring, az incidensekről való um, jelentések és a vendégek megfigyelő fogadása során is. Az alapjogi tisztviselő függetlenségét garantálni kell, az alapjogi stratégia és cselekvési tervnek fő végrehajtását pedig garantálni kell. Végezetül arra kérem a Frontexet, hogy a fogva tartottak interjúi során az ajánlásainkat hajtsák végre, hogy megfelelő emberjogi normák szerint folyanak ezek. Sajnálom, hogy nem tudok itt lenni személyesen, és máson keresztül kellett megosztani üzenetemet önökkel, de remélem, hogy minél hamarabb tudunk találkozni. Május 30-án leszek itt Brüsszelben, amikor a különböző uniós intézményeknek is eh, bemutatom a jelentésemet, és remélem, hogy találkozunk azon a nyílt vitán, amelyet itt az Európai Parlamentben rendeznek eh, ugyanaznap 12.30-kor. Thank you very much. Köszönöm szépen Duson úrnak, illetve Krepó úrnak is, és a specifikus ajánlásokat is köszönjük. A Kilnielsen kollégámtól kaptam egy kérdést, mert párhuzamosan foglalkozik egy másik szabizottságban Malival, és Annának is el kell hamarosan mennie, ezért ő kapja meg először a szót. Nagyon sok munkatárs itt van a kollégák részéről, ők és ők feljegyeznek mindent. Annáé a szó. Köszönöm szépen. Malival fogunk foglalkozni a külügyi szabizottságban, és azonnal el is kell rohannom, de szeretném először megköszönni a szakértőknek hogy eljöttek, mert nagyon hasznos volt meghallgatni az önök előadásait, és mindenképpen nyomon fogjuk követni, illetve figyelembe veszük az önök ajánlásait. Ahogy mindannyian kiemelték, a parlamentnek nem szabad úgy éreznie, hogy a, az önök jobb munkája helyettesített a mi munkákat az frontex kapcsolatban. Örülök annak, hogy Kessler úr rámutatott a marokkói helyzetre. Marokkó egy olyan esetet jelent, amely kihat tagállamainkra is, és gyakran azt láthatjuk, hogy szönyeg alá söprik a felelősséget. A felelősség mindkét felett terheli, a marokkói felet is, de az Európai Uniót is, és ez mindenképpen fontos kérdés, főként azután, hogy számos jelentést kiadtunk már Marokkóról és a régióról. Ez egy olyan ügy, amelyet nyomon kell követnünk. Nem tudom meghallgatni sajnos az önök válaszát, de itt van az asszisztensem, és ő majd elmondja az önök válaszát, ahogy mondtam, el kell ö, sietnem a másik szabizottságban. Van egy libiai misszió, amely a határbiztonságról szól. Libiában is szörnyű a helyzet, azért, mert nem léteznek struktúrák, amelyek tudnák segíteni e, a határfegyeletet. A határfegyeleti misszió célja az, hogy segítsen kiépíteni a libiai hatóság számára ezt a fajta kapacitást, ami nem létezik. Szörnyű e, örökséget kaptak a menekültekkel való bánásmód kapcsán. Szörnyű történeteket hallottam ott Libiában, és e, szeretném azt megkérdezni, hogy Andreas asszony például a frontex az emberi jogi szakértőkkel részt vesznek -e ebbe, ebben a e, misszióban, amelyen megpróbálják végrehajtani a megfelelő határ felügyeletet, és figyelembe veszik-e a menekültek helyzetét ennek során. Köszönöm elnök, köszönöm szépen Anna. Most pedig felolvasnám Kirnészen asszony kérdését. Ő arról kérdez, hogy nagyon nagy számú női menekült van, és ezt a gender dimenziót hogyan lehet áthelyezni az önök munkájába, főként az alapvető jogok ügynökségénél, hogyan bánnak ezzel a kérdéssel, illetve a konzultatív fórum nyomon követte ezt a kérdést. Jó magam is kérdéseket szeretnék feltenni. Now the questions to you. But... Agnes eh, asszonyhoz intézném a kérdésemet. Elmondta, mivel foglalkozik, és azt is elmondta, hogy eh, nagyon komoly emberi jogi munkát végeznek a Frontexnél, de hát nem régóta van még ebben a pozícióban. Ha jól értettem, ön a Frontex igazgatójának felel közvetlenül. A monitorozás viszont függetlennek kell lenni. Hogyan látja azt, hogyha konfliktus van, akkor is megfelelően tud jelenteni lehet, hogy ezt kritikával illethetik a Frontex misszió kapcsán. azt is elmondta, hogy a műveleti tevékenységek irányításában is részt vesz, és az új mandátum szerintem kimondja azt, hogy le lehet állítani akkor a missziókat, hogyha súlyosan megsértik az emberi jogokat. Megtörtént ez már, vagy ha nem, akkor hogyan fognak majd bánni mindezzel? Azt is elmondta, hogy megfigyelőket is felkérhet most harmadik országokból, hogy csatlakozzanak a missziókhoz. Ez csak a rendőrökre, a határőrökre fog vonatkozni, vagy meghívnak-e majd független emberi jogi szakértőket is civil szervezetek részéről, mert ez volt az az ajánlás, amit mi tettünk, de a parlament nem adott erre többséget erre az ajánlásra hiszen ezekkel az információkkal nagyon jól lehetne erősíteni ezeket az emberi jogi missziókat. Önhöz is intézem a kérdésemet, de talán Kessler úrhoz is. Elmondták azt, hogy még mindig nagy a bizonytalanság azt illetőleg, hogy ki felel, milyen bíróságnak kell foglalkoznia a különböző ügyekkel. Az Európai Unió jelenleg csatlakozási folyamat alatt áll az Európai Emberi Jogi Egyezményt illetőleg. Nem vagyok jogász, de feltételezem, hogyha lezárul ez a folyamat, akkor minden EU ügynökségnek ezen egyezmény alá kell esnie, és akkor el tudják-e mondani, hogy milyen bíróság lesz illetékes, vagy vannak-e ajánlásaik azt illetőleg, hogy milyen eljárás tudna nagyobb bizonyossággal szolgálni a Frontex, Frontex irodák számára. És van még egy specifikus kérdésem egy bajor képviselő részéről. Nemrégiben Münchenben járt a Bajor Parlamentben, és ott volt egy találkozó, amelyen a belügyi miniszterek részt vettek a Duna régióból, és én is Bajorországból származom, és a Bajorország az EU-val együtt koordinálja a Duna stratégiát, a Dunai régiót a biztonság szempontjából, és mivel a Duna a fekete tengerbe torkollik, ezért ez a határ, eh, külső határok kérdését is felveti. A bolgár belügyminiszter azt mondta, hogy az ő elképzelésük szerint ők csak az EU-n belüli határokkal foglalkoznak, tehát a Duna eh, körüli határokkal, de érdekesnek találta ezt az elképzelést, hiszen eddig még nem kérték meg őket arra, hogy a külső határokkal foglalkozzanak a Duna stratégia kapcsán, de felmerül a kérdés, hogy jövőben miért nem lehetne ez. Lehet, hogy ez nem annyira az emberi jogi hivatalnokra tartozik, de lehet, hogy meghallgatnánk az önök véleményét, hogy foglalkoznak-e a Fekete-tenger külső határaival. And then, uh... És uh, Dümari asszony a két ajánlásra fókuszált a jelentésében, például arra, hogy az Európai Parlamenttel konzultálni kell, még azelőtt, hogy bármilyen megalapodás létrejönne a Frontex és a Amerikai országok között. Ez egy gyakorlatias megoldás lehetne? Vagy inkább önök is ezt az ajánlást támogatnák-e? Tehát a Frontex két szakértője intéztem ezt a kérdést. Um, who would like uh, to start? Ki szeretne kezdeni? Igen, tessék, Fernández asszony. Very much. Uh... Köszönöm szépen. Megköszönöm a kérdéseket. On the first one, I will go by. Próbálok sorrendben válaszolni. Az első kérdés Libyára vonatkozott. A Frontex több személlyel részt vett a libiai misszióban, főleg annak előkészítésében. Eh, on capacity building training különböző képzési tevékenységekben, kapacitásépítésben, de hogyha jól tudom, akkor nincsen semmiféle külön művelet tervezve. Leginkább technikai kapacitásról van itt szó, szakmai kapacitásról, képzésről, Tehát a, a külügyi szolgálat a kötött megállapodás keretén belül veszünk itt részt, ennek ugye a Frontex részét képezi, és ha, ahogy a előkészületekben látjuk, alapvetően a képzésre koncentrál majd ez a misszió. És nem csak a Frontex vesz benne részt, hanem a tagállamok is. Én ugyan közvetlenül ebben nem vettem részt, de hogyha kívánják, akkor tudok tájékoztatni, illetve be tudok erről számolni. Alapvetően a külügyi szolgálat foglalkozik ezzel, de hogyha szükség van rá, akkor nyilván amennyire tőlem telik, részt veszek a dolgokban. Aztán a következő téma. Sokat foglalkoztam ezzel is. Frontexben van már egy személy, aki foglalkozik az embercsempészet kérdésével, és megpróbáljuk elérni azt, hogy jobban integráljuk a már megtörtént képzési tevékenységet a mostani fellépéssel, ezt is vizsgáljuk. Aztán a nemek kérdése, ezzel is foglalkozunk. Szép lassan beleásom magam ebbe a témába. Aztán magatartási kódex a Frontexben résztvevő személyek számára. Ebben szerepel az, hogy a nemek közötti különbségek kérdését mindenképpen megfelelő megítéléssel kell kezelni a egyedülálló anyák, a várandós nők, vagy a különböző erőszak, az erőszak különböző áldozataira gondolunk, tehát ez benne van a Frontex műveleti tervében, illetve a, a magatartási kódexben. Nyilván kérdés az, hogy mindez hogy valósul meg a gyakorlatban, illetve szükség van-e különböző kiigazításra, kigazításokra a jövőben. Tehát ez a Frontex munkatársainak, alkalmazottainak mindennapi munkáiban, eh, munkájában megjelenik. Hogy mennyiben tartozom elszámolással az igazgatóságnak, én az igazgatói tanács felé is elszámolással tartozom, illetve a konzultatív fórum felé is. Illetve mi a helyzet az összeférhetetlensége, Hát Eddig még nem igazán volt példa az összeférhetetlenségre, mert a, az ajánlások egyértelműek, és mindenki megfelelően foglalkozik velük. Még nem volt olyan probléma, ahol gond lett volna ez, ennek örülök. Ha mégis előállna a probléma, akkor nyilván az a tény, hogy jelentést készítek, az megoldja a problémát tehát az igazgató tanács felé, illetve a konzultatív tanácsadó fórum felé. Egyfajta egyesülről van itt szó a között, hogy mi az elvárás, és mit kell megvalósítani. many conflicts, actually. I really... Nem is számítok arra, hogy ilyen problémák fölmerülnének. ezt a, ezzel a kérdéssel már idejekorán foglalkoztak. Persze vannak kérdések ezzel kapcsolatban, de szerintem az összeférhetetlenség nem merül majd föl, mint probléma. Említette a függetlenségem kérdését. Amikor az ember jól végzi a munkáját, és ezt meg is tudja indokolni, akkor, akkor nem is merül föl ez a probléma. Legalábbis így gondolom. Az eddigiekben az eddigiek legalábbis ez volt a tapasztalatom. A különböző műveletek felfüggesztése, illetve befejezése tavaly július óta érkezése óta a Frontex egy egy eljárás, tehát egy normát készített arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a különböző műveleteket lezárni, vagy felfüggeszteni. Nyilván a kérdés az, hogy mit jelent komoly és mi visszatérő problémát. Remélem, nagyon hamarosan visszatérünk ehhez a problémához majd. A főigazgató hozta meg ezt a döntést, de az én véleményemet is figyelembe veszik a folyamat során. Illetve vannak még más belső egységek, de az én ajánlásaimat is meghallgatják. Megnézzük, meglátjuk majd, hogy a gyakorlatban mindez hogyan működik, és elég gyors a folyamat. Nézzük a megfigyelő státuszt, harmadik országok, avagy emberi jogi szervezetek esetében. Voltak már megfigyelők harmadik országok határ felügyeletéből. Nem tudom, hogy külsők voltak-e, A konzultatív fórum is részt vesz egyébként a különböző műveletekben, nem sokára el fognak látogatni egy ilyen, tehát részt vesznek egy műveletben, erre is egyértelmű szabályok vonatkoznak, tehát a megfigyelők a vendéglátó tagállam megkötött egyezmény alapján vehetnek részt egy-egy műveletben. Még egy kérdés fölmerült az EU és az, e, e az EU státusza az európai e, emberi jogok Európai Emberi Jogok Egyezményében. Hát igen, hogyha, hogyha részes, részét képezi ennek az EU, akkor nyilván bíróság elé lehet citálni a múltban. Erre még nem nagyon volt példa, és hát meg kell várni, hogy megfelelő esethalmaz gyűjjön fel. Örülök annak, hogy ez a dolog így alakult. Egyébként az Európa Tanácsot nagyon kedvelem, és szeretek velük együtt dolgozni, illetve az Emberi Jogi Bírósággal is. A Fekete-tengerrel kapcsolatban még nincsen tapasztalatom, de majd szerzek. Meglátjuk. Nem tudom, hogy a többiek kívánják ezt egészíteni. Elnök, igen, köszönöm Fernández asszony, Kessler úr. Well, I hope the assistants who shall take the note of the answer to their deputies are still here in the room. Remélem, hogy akik a jegyzetelnök, a képviselők által feltett kérdésekre adott a jegyzetelők, azok még itt vannak, és le tudják írni, amit mondok. Mert a képviselők úgy látom nincsenek már jelen. Libiával kapcsolatban Fontosnak tartottuk volna, hogy az emberjogi kérdésekre megfelelően odafigyeljünk, de ahogy arra már Anna rámutatott, ez az Európai Külszolgálat feladata, amennyire tudom, a Frontex igen kis szerepet jár, vállalt ebben. A konzultatív fórum nem. Ami a gender mainstreaming és a nemies egyenlőség kérdéseit illeti. Megpróbáltunk a konzultatív fórumon belül eh, odafigyelni ezekre a nem egyenlőségi kérdésre, főként a legveszélyeztetettebb eh, csoportok, az emberkereskedelem áldozatai, a gyerekes anyák, a terhes anyák esetében. A kockázatelemzés eszközét használtuk egyrészt, illetve az úgynevezett vegyes migrációs hullámokban szerep érintettek eseteinek elemzése által. Megpróbáltuk az eljárásrendeket kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a legkiszolgáltatottabb, veszélyeztetettebb migránsok megfelelő védelemben részesüljenek, de hát ez még nem teljesen működik. Tökéletesen. A konzultatív fórum szeretné, hogyha az alap jogi tisztviselő valóban függetlenül láthassa el a feladatát, hiszen ő számol be rendszeresen az irányunkba, hogyha bármiféle konfliktus alakulnak ki, akkor természetesen e, mi felsorakozunk mögötte. A Fekete-tengeri stratégiával kapcsolatban fontos kérdéseket vetesz fel, mert a migrációs útvonalak megváltoztak, a Duna régión, Dunamenti régión keresztül, illetve a, a, a, a e, egyetőben érkeznek. Hát az Isten szerelmémre, hogyha a bajorok a Danubia stratégiába beépítik ezeket a szempontokat, akkor talán jó lenne, hogyha a bajor kormányjal a bajorul tudó kollégánk egyeztetne. Kicsi szkeptikus vagyok, megmondom őszintén azzal kapcsolatban, hogy az Unió az Európai eh, Emberi Jogi Egyezményhez hogyan tudna csatlakozni. Az igazi kérdés nem az, hogy melyik bírósághoz forduljunk a problémáinkkal, az Európai Emberi Bírósághoz, az Európai Bírósághoz Luxemburgban. Már van alapjogi kartánk. Igazából nem ez okoz problémát. A baj az, hogy ha a bírósághoz fordul az ember, akkor a panaszt kivel szemben nyújtjuk be. Vagy pontosan mi ellen? Például a kényszerű taloncolás, vagy kényszerű visszatérítés, visszafordítással szemben. A frontex el szemben teszek panaszt ebben az esetben. A Frontex ugyanis mindig azt fogja mondani, hogy a végső felelősség a döntésért nem az övék, hogy kiléphet át az unió külső határain, vagy sem. Ez mindig alapvetően a végső soron a tagállamoké. Most akkor a tagállammal vagy a frontex szemben éljek panasszal, hogyha engem erőszakkal visszafordítanak. Uh, uh, Ez egy olyan kérdés, amit nehéz megoldani, hiszen a, az az illetékesség kérdésével nem, nem tud dönteni a bíróság, mert melyik bírósághoz is fordulunk. Itt tehát a felelősségi körök egyértelmű megosztása problémás. Még egyszer mondom, tehát ki a felelősség ezt egyértelmű szabályokban kell meghatározni. I think oh, the, the final, uh... Igen, az utolsó kérdés, majdnem elfeledkeztem róla. Arra vonatkozott, hogy az Európai Parlamentet mennyire vonják be harmadik országgal kötött megállapodásokba be, megkötésébe. Szerintünk ezek nem csak technikai jellegű megállapodások, óriási emberjogi eh, hatással bírnak. Demokratikus felügyeletet követelünk, ezért arra szólítjuk fel az Európai Parlamentet, hogy éljen ezzel a jogával a harmadik országgal kötött megállapodásokat, hát mindig vizsgálja ki, mielőtt ezek megkötésre kerülnek, és mielőtt életbe lépnek. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Kessler. Köszönöm szépen, Kessler úr, és azt hiszem, hogy ön is szeretne még hozzászólni. Csak nagyon röviden, mert ezt a kérdést nem nekem tették fel, csak azt szerettem volna elmondani, hogy ez egy olyan kérdés, amit az Európai Parlamentnek magának is fel kell tennie. Nem ismerem a parlamentet magát, én egy nemzeti parlamenti képviselő vagyok, de milyen gyorsan tud az Európai Parlament reagálni akkor, hogyha a frontex érkezik egy kérdés, mert szeretnének egy harmadik országgal egy megalapodást létrehozni. Mennyi, időre, ennyi, mennyi időbe telik a Frontexnek létrehozni ezt a megalapodást, és az Európai Parlament milyen mértékben képes időben reagálni erre. Talán én ezt a kérdést tudom feltenni az Európai Parlamentnek. Elnök, úgy gondolom, hogy a Libes Szabadságbizottsági kollégákkal kell ezt megvitatnunk, mert hamarosan sor kerül majd Krepó úr jelentésére, és, és szerintem akkor ez egy kitűnő alkalom lenne erre. De talán szeretett valamit ajánlani. Igen, nagyon röviden. Én feljegyzek minden ajánlást, és megpróbálom majd ezt belsőleg is nyomon követni, és megvizsgálom, milyen gyorsan lehet ezt végrehajtani. Thank you. Uh, would you like to take the floor, Mr. Szeretne uh, ön még hozzászólni, Dozson úr? Igen, köszönöm szépen. Bieler asszony. Egy dolgot szeretnék hozzátenni nagyon gyorsan ahogy Lochbiller asszony is rámutatott, a külön jelentéstevő kértek, hogy eljöjjek ide, de, de most nem az ő nevében beszélek, ami a gender dimenziót illeti. Volt egy nagyon érdekes jelentés a déli tengeri határokat illetőleg, nem emlékszek már a pontos címére rendkívül érdekes eredményeket mutatott fel ez a jelentés. Az egyik ilyen az volt, hogy milyen mértékben nincs női személyzet a határ ellenőrzésekkor, és ezt elég érde- könnyű lenne megvizsgálni, és könnyű amellett kiállni és biztosítani azt, hogy az ilyenfajta műveletek nemi összetétele is figyelembe, figyelemre vételek kerüljön. Ez az egyik pont. A másik volt a FRA jelentésben egy olyan ajánlás, hogy a legjobb gyakorlatokat is figyelembe kell venni, például Olaszország és Spanyolország példája is előkerült, a Vörös Keresztel Spanyolországban például, ahol együtt screeninget folytattak, és megvizsgálták különösképpen a nők, a gyermekek és a lányok helyzetét, és ezt még hozzátehetnénk az LGBT jogokat is. Thank you. Uh... Köszönöm szépen Dorsó úrnak. Rendkívül sajnálom azt, hogy a külügyi szolgálat uh, nem volt képes uh, munkatársat küldeni erre a vitára, de ezt majd írásban nyomon követjük, főként az ajánlásokat, amivel a munkát lehetne jelenteni, de az OM főigazgatóságtól Dobó István itt van körünkben, és szeretném neki megadni a szót, de csak gyorsan, mert kevés az idő, de szeretnénk az önök örömet is meghallgatni. Thank you, Madam Chair. Good morning, everybody. Köszönöm, elnök azt, hogy jó napot kívánok mindenkinek. A bizottság nevében szeretném megköszönni itt az albizottságnak, hogy ez az eszmecserét megszervezte teljes mértékben egyetértünk az önök megközelítésével, tudván, hogy a határfelügyeletnek az emberi jogi kérdésével mindenképpen foglalkozni kell, és ugye vonatkozik erre EU-s jogszabály is. Megköszönöm a vendégeknek az ajánlásaikat, illetve véleményüket, különös tekintettel az Európa Tanács küldöttjére, illetve a jelentés bemutatására. Sajnos nem volt elég idő arra, hogy az összes ennek a témának az összes vetületére kitérjünk. Ugye nyilván a Frontex tevékenysége más szempontból is érdekes, illetve más szempontokból is meg lehet vizsgálni az emberi jogi kérdéseket. A Frontexről szeretnék most beszélni, a bizottság úgy véli, hogy azzal kapcsolatban, hogy kinek mi a feladata, kinek mit kell tennie, ki a, kinek mi a felelőssége, szerintem a közös korpuszban ez egyértelműen benne van, amely a határ felügyelettel foglalkozik, hogyha attól függően, hogy a Frontex avagy részt vesz egy műveletben, avagy nem, az összes szóban forgó tagállami határőrnek eleget kell tenni a határ felügyeleti tevékenységnek, és mindenképpen meg kell valósítani a vissza nem toloncolás elvét. Szerintem a Frontex részvétele könnyebbé teszi ennek a közös korpusznak az alkalmazását. El is hangzott, hogy a Frontex nem bújhat a tagállamok mögé. Ez fordítva is igaz. Ezért fontos a Frontex-re vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása. Láthattuk, hogy a Frontex szeretné azt megvalósítani, hogy amikor közös művelet, fellépés van, és bármilyen incidens létrejön, vagy az alapjogokat nem tartják tiszteletben, akkor a Frontex biztosítja azt, hogy a, ve, hogy a befogadó ö, tagállam megfelelő fórumaihoz eljusson a panasz azon tagállamról beszélek, ahol megtörténik a, a, a művelet, és hogyha többször előfordul ilyen panasz, akkor az igazgatónak, a Frontex igazgatójának van arra hatalma, hogy ezt a fajta eljárást felfüggesszék, vagy befejezzék, illetve ennek véget vessenek. Utaltak az Euroszurra, talán tudják, hogy van egy olyan jogalkotási javaslat, amelyről éppen most tárgyal a tanács, illetve a parlament. Az Euroszurral kapcsolatban az egyik cél az, hogy az emberi veszteségét lecsökkentsük, vagy megszüntessük a tengereken. Hát a határfelügyelettel kapcsolatban még annyit, hogy a nehéz helyzetben, vagy bajba, a tengereken bajba került személyeket is meg kell menteni. A tagállamok feladatai is ez. Ugye alapvetően ez a határőrök és a parti őrök feladata, ők végzik itt a járőrözést. A Nemzetközi Tengeri Szervezet arról számol be, hogy az elmúlt években a legtöbb mentésre a Frontex működési körén belül került sor, és több mint 20 ezer emberi életet sikerült megmenteni, és általában ezek közös műveletek voltak, úgyhogy egyértelmű, hogy a Frontex által koordinált műveleteket a jövőben előtérbe kell helyezni. Egy tanácsi határozatot megsemmisített, megsemmisített a bíróság, amely a Frontex által koordinált közös műveletekre vonatkozott. Nos, a bizottság egy új javaslatot nyújtott be, ezért ezt a szokásos rendes eljárás keretén belül benyújtottuk a társjogalkotókhoz. Ebben megfogalmaz, illetve ez, ebben természetesen figyelembe voltunk a legújabb fejleményekre, az alapjogi kérdésekre. Amíg azonban nem fogadták még el ezt az ajánlást, addig az útmutatás érvényes, és ezek jelentik a megfelelő védelmi szintet a visszatorontolás tilalmáról. Nagyon fontosnak tartom még az ügynökségek közötti együttműködést. Foglalkoznak ezzel az ügynökségek, de a Frontex és az, annál, és az en a Frontexnél még fiatalabb eh, ügynökségek, az emberi ügynökségeknek is együtt kell működni. Ehhez EU-s szinten megnövelt segítségre van szükség, hiszen nagyon komoly migrációs nyomás érvényesül, fontosnak tartom azt, hogy a migráció kezelési rendszert javítania kell a tagállamoknak, illetve a határféle védelmet is. harmadik országokkal való együttműködés a bizottság számára mindenképpen prioritás ez, és ezen az együttműködésen keresztül európai értékeket, illetve az, az emberi alapjogokat kell mindenképpen előtérbe helyezni a harmadik országokban. A harmadik országokban a kapacitásépítésben részt vesz a Frontex, ezen munkának a legfőbb célja az, hogy az európai normákat és értékeket elterjesszük a harmadik országokba. Úgy véljük, hogy az alapjogok és a hatékony, hogy az alapjogok teljes mértékben összeegyezhetőek a határvédelemmel, a megfelelő határvédelemmel. Fekete-tenger, a tanács még nem döntött arról, hogy a román, hogy Románia és Bulgária mikor léphet be a Schengen jövezetbe, de határaik már most is az Európai Unió határait, külső határait képezik, így aztán a Frontex jogszabályokat nekik is meg kell valósítani, be kell tartani, és amikor a Fekete tengeren vagy ezen tagállamok más határövezetein megvannak egy műveletnek a különleges kockázatai, akkor a Frontex fogja koordinálni ezeket a közös műveleteket. Volt erre már egy konkrét példa is. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, és nyomon követjük majd a tárgyalások alakulását. Köszönöm. Oh, that was very, uh... Köszönöm, Dobó úr. Hát ez nagyon informatív volt. Örülök annak, hogy megismerhetük a bizottság véleményet. Most pedig ezen szekció végére érkeztünk. Megköszönöm a sok hasznos véleményt, illetve elképzelést. A jövőben is tartjuk a kapcsolatot, hiszen a napirendünkön rendszeresen szerepel a frontex való eszmecserő. A különböző diplomatákkal és kormányképviseletekkel is egyeztetünk a harmadik országokból, harmadik országokban. Velük is eszmét cserélünk a külső határok helyzetéről. Az Európába igyekvő közül még mindig több ezre halnak meg minden évben a külső határokon. Az Európai Unió attól függetlenül, hogy milyen értékeket képvisel, nem találja a megoldást erre a problémára, tehát az emberi jogi gond, az emberi jogi probléma fennáll. Most pedig átrendeződünk. Következő napirendi pontunk az Európai Parlament ajánlása a tanács számára a vallás és lelkiismereti szabadság előmozdításáról és védelméről szóló uniós iránymutatások tervezetéről. Köszönöm. Na jó, akkor lássunk hozzá második eszmecsere ezen a tanácsnak intézett ajánlással kapcsolatban. Az uniós irány mutatás tervezetet tárgyaljuk. Különösen sürgős ez. Júniusban kellene elfogadni a tanácsnak a közszolgált várakozásai szerint. Ez csak angolul elérhetőek Eh, ezek. Május 8-áig nyújtottak ezt be. 76 eh, módosító indítvány érkezett a titkársághoz a kollégáktól, mindenkinek köszönöm, hogy részt vesz ebben a folyamatban. És mielőtt rátérnénk a módosító indítványokra, megmondanám, hogy kik az elnék előadók. Andre Kiene asszony viszi a témát előadóként. Donsk uh, from the SND, from ALDE, Mr. Donskis, the Greens uh, is Mr. Bissep, ECR, Mr. Tannock, the GUE, Madame Vergia, and the EFD, Mr. Belde. A frakciók részéről a az árnyékelőadók talán a legjobb, hogyha először André Kieni asszony kezdi. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Tegnap beszéltünk másodjára az Európai Parlament ajánlás tervezetéről, amit a tanácsnak küldünk azzal kapcsolatban, hogy a vallás és hitszabadságot mi hogyan képzeljük el. Jó néhány módosító indítvány érkezett, 76 összesen. Nagyon jó ülésre került sor tegnap. Minden politikai frakció képviselte magát, kivéve az ECR frakciót. A kompromisszum eh, most módosítókon már tudtunk dolgozni. Tíz kompromisszumos módosító szerepel a dossziéban, illetve 38-at így sikerült eh, összefésülni. Ezek értelemszerűen értelmüket vesztik, hogyha a kompromisszumos módosító indítványok elfogadásra kerülnek. A tegnapi ülés tükrében el kell, hogy mondjam a következőket. Van új eleme a javaslatnak. Tegnap állapotom meg erről. Az új szöveg 9-es kompromisszumos módosítóban keresendő. Azt javaslom a tanácsnak, hogy egy közös eszköztárat fogadjanak el monitoring és támogatási célokkal. Ez az eszköztár eh, kiterjedne arra, hogy eh, milyen operatív eszközökkel segíthetik a vallásszabadság érvényesülését, egy részletes checklist is ö, kiegészíteni így értelemszerűen ezt az eszköztárat, hogy valóban lehessen látni, hogy hol történt előrelépés, illetve hogy hol vissza lépés. A rendszeres jelentések, periódikus jelentések pedig szabványosított formában kell, hogy készüljenek, hogy összehasonlíthatóak legyenek és csak így tud az EU objektív döntéseket hozni azzal kapcsolatban, hogy a vallásszabadság mikor forog veszélyben. Azt is javaslom, hogy az eszköztárma szerepeljenek a gazdasági eszközök is, illetve in particular cases, and also visible behavior in the public. Vallásszabadság eh, teréhez eh, kapcsolódó összes potenciális eszköz. Most ezeket nem sorolnám fel részletesen, nem minden olyan, ami gyakorlatban eh, hasznos lehet végezetül. Azt is javaslom, hogy az eszköztár az érintettekkel együttműködésben készüljön el, és az év végéig lásson napvilágot, és sokat segítene. A hármas kompromisszummal kapcsolatban tegnap beszéltünk azokról a jogokról, amelyek a hármas kompromisszumon szerepelnek. Um, it was agreed, the, the, the, the common understanding was that we shouldn't... Abban állapodtunk meg, hogy ne nevezzünk meg konkrét vallásokat és felekezeteket, sem a problémás országokat. Egyes kom- frakciók számára nem, ez nem volt elfogadható, ezért a meeting után töröltem ezeket a leveket, és remélem, hogy a többi frakció el tudja majd ezt fogadni. Ha nem, akkor persze az eredeti módosítóról külön szavazunk majd. Végezetül a hatos kompromisszumos módosítóval kapcsolatban el kell, hogy mondjam, kedves kollégák, hogy e, különböző jogokról beszélünk, az, hogy megváltoztassa valaki a hitét, akár e, nem hívő legyen a gyülekezési szabadság, e, a, a hitének megfelelő módon nevelje a gyerekét, illetve az a jog, hogy valaki a hitének megfelelően eh, kössön házasságot, vagy egyáltalán ne kössön házasságot. Szeretném, hogyha a nem annak a joga, hogy ne házasodjanak össze, házasodjon össze egy pár, illetve hogy ne eh, vallási alapon tegye ezt, ez már a K pontban szerepel. Hogyha ez elfogadható a többi frakció számára, lényeg előadók számára, akkor jó lenne, ha tudnám, meg tudnám hétfőig, hogy ez így jó-e nekik. Ha nem, akkor a K pontban a szöveget ki tudom egy szóbeli módosítóval esetleg egészíteni. És természetesen a 9-es kompromisszum, az új szöveg, amivel az egészet kezdtem. Nos, nagyon örülnék neki, hogy az árnyék előadók hétfőig elmondanák, hogy számukra ez elfogadható-e, avagy sem. Ha nem, akkor valószínűleg egy szóbeli módosítót fog benyújtani a külügyi bizottságban a szavazás során. van így tudnám összefoglalni célra törően a tegnapi történéseket. Most pedig várom a kérdéseket, válaszokat, megjegyzéseket. Now when I look around... Köszönöm szépen, hogyha körbenézek, akkor egyetlen egy árnyék tevőt sem látok. Természetesen a zöldektől már van visszajelzésem, azt elmondhatom, de szerintem egy másik találkozóra is szükség lenne a többiekkel, vagy mindannyian tudják azt, hogy hétfőre visszajelzést kell adniuk, vagy hogyan tudnánk ezt megoldani? So I think uh, the DRA secretariat will... Tehát akkor a DRA titkársága ír majd nekik, és uh, miután meghallgattuk uh, az ön jelentését, egyetlen egy árnyék jelentéstevő sincs itt, és ezért hétfőre nekik majd visszajelzést kell adniuk. A zöldek részére szeretném elmondani azt, hogy uh, kicsit későn kaptuk meg mindezt, tegnap este, Ekkor érkeztek meg az ajánlások, tehát kicsit nehéz eh, így a tervezetet. Eh, hogy is mondjam, 9 óra előtt kaptuk meg, este, és így nehéz volt erre reagálni. És szerintem nincs értelme annak, hogy most ezt így felolvassam, írásban eljutatjuk önhez. Um, And you said the deadline... És eh, ahogy hallottuk, hétfő a határidő. Van ennek egy pontos ideje? Hat óra este. Esti hat óra. Tudom, hogy a kollégák eh, eh, pont ilyenkor szoktak érkezni. Tehát hat óra szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy a következő eszmecsere majd május 20-án lesz a Droában, és lehet, hogy azt is megírhatnánk az elnyék jelentéstevőknek, hogy május 30-ára tervezik a szavazást, de ha jól tudom, arról is szó van, hogy 29-én lehessen megtartani a szavazást. Az AFET titkársággal már beszéltünk erről, de még nem kaptunk semmilyen fajta választ erre. Rendben van. És a végső szavazás a plenárison majd június 13-án lesz. Köszönöm szépen Andrea Kiene asszonynak. A múlt héten találkoztam a Kohommal, ott is jelentettem nekik arról, hogy mivel foglalkozunk, és hogy megtart, betartjuk a határidőt, és meg fog születni ezen iránymutatással kapcsolatban a javaslat. De elfelejtettem egy dolgot, van még időnk, ezért a külügyi szolgálató Borvel urat fogom megkérni arra, hogy jelentsen nekünk az ajánlásról. Tessék, a szó. Thank you, Madame President. Uh, just to... Köszönöm. Elnök azt, hogy rövid leszek, mert Ugye újak a, módos, újak a módosítók, ezek tegnap este látták meg a napvilágot, csak tájékoztatnám önöket arról, hogy a kohomban még mindig tárgyalnak a szövegről. Az elmúlt változathoz képest azt próbáljuk elérni, hogy az emberi jogi terminológia jelenjen meg a szövegben is, a tagállamokkal is folytatunk tárgyalásokat, egyik bekezdésre a másikra változott a terminológia, ezt próbáltuk kicsit átfésülni, tehát azt próbáltuk elérni, hogy a szövegben egyértelmű legyen az emberi jogi terminológia, és próbáltuk az átfedéseket, az ismétléseket is kigyomlálni. Tehát minden egyes gondolatnak megvan a maga helye a szövegben, nem kell mindenre ugyanis újra és újra utalni. Az első változatot megtárgyaltuk a, a tagállamokkal múlt héten a kohomülésen a négy ajánlás kérdését megvitattuk. A tagállamok is ott voltak, és azt hiszem, hogy ez jót tesz majd a kohomban a vitának. arról is beszámolhatok, hogy az önök által megfogalmazott felvetések már szerepelnek az új szövegben, az új iránymutatásokban, így aztán egyetértünk ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you. So... Köszönöm. Akkor most átérhetünk a következő napi pontra. And this will be an exchange on other guidelines, the EU guidelines on the death penalty. Now I have to say we are still waiting for the um, colleagues from other parliaments who wanted to be with us. Where are they? No, they're coming later. Some of them may come before. So. I thought they... Az ilyen furcsán van, hogy van a hatos, meg a, és a nyolcas csak a zárt. És mindegyik halálbüntetés. Úgyhogy most nem tudom, mi van. Ez a halálbüntetés, valaki dolgozik. Ez tényleg, ezt utálom ezt a szakbizottságnak. Ez még rosszabb. So we are just waiting Várunk néhány percig még. A közép-ázsiai, afrikai, Mágreb országok kollégáját szállító vonatnak tízkor kellett volna megérkeznie a déli pályaudvarba. Próbálunk velük kapcsolatot teremteni, hogy van-e sztrájk, vagy jönnek-e 5 perc szünet. So, okay, let us uh, start uh, again on the exchange of Hölgyeim és uraim, apró rövid szünet után folytatjuk a következő témával, halálbüntetés uh, témával. A, az új uniós iránymutatás elfogadásra került, uh, nem olyan régen, mindenki megtalálja ezt a dossziéjában. Gondolom a, a vendégeinknek is megvan ez a dosszié. They have. Good. Uh, the European Union, I think... Az Európai Unió rendkívül fontos szerepet játszik. The death penalty. So there are countless uh, demarches in, to uh, different countries, but also on the multi különböző több oldalú fórumokon, mint például az ENSZ-ben is, az Európai Uniónak eltök, eltökélt célja, hogy érvényt szerezzen a halálbüntetéssel kapcsolatos elgondolásainak, például az ENSZ általános közgyűlésén, nemrégiben például ezzel kapcsolatos döntés született ENSZ, ENSZ állásfoglalás született. Az EU szorosan együttműködik a különböző tagállamokkal, egyeztetvén ezen szakpolitikáról. 12 of June. Június 5 12-ig Madridban szervezik meg az ötödik halálbüntetéssel foglalkozó világkongresszus. Ez kiváló alkalom lehet arra, lesz arra, hogy az Európai Unió eltökéltségét hangsúlyozzuk a halálbüntetés elleni harcban. Kazak úr, lelnökünk ma nem lehet itt, ő fogja a parlamentet ezen a világ kongresszuson képviselni. Now, um, before I introduce our speak... Mielőtt bemutatnám vendégünket, szeretném a 20 tagból álló küldöttségünket köszönteni. Négy régióban érkeztek hozzánk a világ különböző részéről. Közép-Ázsia, Ke Kelet-Afrika, Közel-Kelet, Észak-Afrika térségéből érkeztek, tíz országból, Kazaksztán, Tadzsikisztán, Kenya, Tanzánia, Uganda, Fehér Oroszország, Jordánia, Marokkó és Tunézia Üdvözöljük tehát Önöket körünkben. Örülök annak is, hogy időben ideértek. Így meghallgathatják David Nichols urat, az Amnesty International képviselőjét. Az Amnesty International brüsszeli irodájából érkezett. Külpolitikával foglalkozik ez a területe. Az Amnesty International halálbüntetéssel kapcsolatos 2012-es jelentését fogja ismertetni. And then we will hear... Ő lesz az első hozzászólónk, utána a külügyi szolgálatot hallgatjuk meg. Elmagyaráznám vendégeknek, hogy ez olyasmi, mint egy külügyminisztérium, EU-s szinten. Ők is a halálbüntetésről fognak beszélni, és aztán az Európai Bizottság véleményét hallgatjuk meg. Nicholson az Amnesty International-től. Very much, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm, hogy megszervezték ezt a mai vitát a világkongresszus előtt. It's about the, uh, the report, uh, our annual report on the death penalty. Néhány szót a 2012-es halálbüntetésről szóló jelentésről, ezt nem régiben jelentettük meg, és aztán pedig a, uh, utána pedig az átdolgozott uh, halálbüntetéssel foglalkozó ajánlásokról. Nézzük tehát a néhány héttel ezelőtt megjelent, itt mutatom, jelentést a halálbüntetésről. Azt hiszem, hogy elérhető egyébként ez az anyag. Két általános trendet figyelhetünk meg 2012-ben a halálbüntetéssel kapcsolatban. Az első egy jó hír, jó, pozitív trend. Folytatódik az a trend, vagy folytatódott 2012-ben, hogy eltörlik a halálbüntetést, csak néhány országban jellemző ez. 2012-ben 21 országban hajtottak végre halálbüntetést, ez pontosan ugyanaz a szám, mint 2011-ben. A 2012-es, tehát úgy, ugyanannyi volt egyébként a halálbüntetések száma is, 680, tehát 2011-ben és 2012-ben benne volt az, de azért figyeljünk oda erre a számra, mert a kínai halálbüntetések nincsenek benne, ők a legtöbb halálbüntetést végrehajtó ország, nem igazán van statisztika a kínai halálbüntetésekre, nagyon nehéz megbízható adatokhoz hozzájutni a kínai halálbüntetésekkel kapcsolatban. Uh, the number of countries um, where death sentences are Számos olyan ország van, ahol csökkent a halálbüntetést hozó ítéletek száma, 57 már. Kína, Irán, Irak, Szaudarábia és az USA az, öt, az az öt ország világszinten, ahol a legtöbb halálbüntetést, halálbüntetés ítéletet hoznak meg. A második trend negatív, ez az, hogy elég sok halálbüntetés hajtanak még Indiában, Pakisztánban, Gambiában és Japánban ismételten elkezdték végrehajtani a halálbüntetéseket. Általában populista indokokból teszik ezt. Tehát mintegy a nép akaratnak engednek, amikor halálbüntetést hajtanak végre. Vannak azért itt is pozitív fejlemények bizonyos országokban azt láthatjuk, hogy 2012-ben nem voltak halálbüntetés végrehajtások Szingapurban, Bahreinban és Vietnámban. Korábban itt nem ez volt a gyakorlat, voltak, végrehajtották halálbüntetéseket, de 2012-ben nem. A vietnami példa nagyon érdekes lehet az EU számára, mert azért nem hajtottak végre halálbüntetést 2012-ben Vietnámban, mert EU-s gyógyszereket imáron nem vethettek be a halálbüntetés végrehajtásakor az erre vonatkozó jogszabály miatt. Tehát EU-s gyógyszereket már nem használhattak a, a halálbüntetés végrehajtásakor, és az USA-ban is ezzel magyarázható a halál, az ítéletek végrehajtásának csökkentés, csökkenése. Sajnos Közép-Ázsiában vannak halálbüntetések, annak ellenére, hogy az EU, a Európa Tanács és a szomszédos országok, például Oroszország, ez ellen emeli felhangját. Nézzük az EU halálbüntetéssel kapcsolatos politikáját. Nagyon erős a halálbüntetés elleni lobby, az EU, EU iránymutatásai ezzel kapcsolatban a legismertebbek, a legerősebbek és a legjobban megvalósítottak. Nem régiben történt ennek a felülvizsgálata, hiszen elavultak már ezek az iránymutatások, modernizálni kellett őket. De az az új változat mindenképpen jobb, mint az eredeti. Öt fejleményt javuló tendenciát láthatunk itt, de mi történt, milyen változások történtek a az iránymutatásokkal kapcsolatban. Egy, egyértelmű imáron a terminológia, a nyelvhasználat. A korábbi verzióban nem volt explicite kifejezve, hogy az Európai Unió ellene van a halálbüntetésnek, tehát csak a sorok közül lehetett ezt kivenni, most viszont egyértelműen feketén-fehéren megjelenik, hogy az Európai Unió számára ez az emberi jogok sárba tiprása, és ugye fennáll annak a veszélye, hogy a halálbüntetés végrehajtásakor ártatlan embereket végeznek ki. Secondly, there's been an expansion of the minimum standards uh, paper. Aztán az alap normákkal kapcsolatos kérdés, ez a második javulás. Ez sokkal jobban, meg, meg, sokkal jobban tükrözi a nemzetközi normákat, Aztán célja ennek a változásnak volt az is, hogy, és az is volt, hogy jobban együtt tudjon működni az EU harmadik országokkal. Harmadik dolog, egyértelműbb az új iránymutatásokban, hogy az EU hogyan léphet fel egyes esetekben. Az EU immáron bármilyen esetben felléphet, akárhogy is, akárhol is, akármilyen halálbüntetésről is legyen szó, akárhol a világban, de imáron, ha az EU tudomására jut egy eset, hogy valakit halára ítéltek a világ bármely pontján, és hamarosan bekövetkezne az ítélet végrehajtása, akkor az EU felléphet. Az iránymutatás azt is lehetővé teszi, hogy az Európai Unió jogi útra terelje a halálbüntetés elleni fellépését. Negyedik pont. Az iránymutatások a halálbüntetésekkel kapcsolatos titoktartás kérdését is tárgyalják. Kína azt hiszem jó példa, gyakorlatilag teljesen titokban tartják a kivégzéseket, de vonatkozik ez egyes különálló esetekre is, például Fehér Oroszországban ügyvédek, a család és a elítéltek számára mindenképpen meg kell adni a lehetőséget, hogy tudják egyáltalán, hogy kivégzés vár rájuk. És az EU itt is fellépett. Ötödik pont. Most az útmutatásban más szakpolitikákra is történik utalás, a halálbüntetést más szakpolitikákkal is össze kell kapcsolni. Például a kereskedelmi kérdésekkel is össze kell ezt kapcsolni. Tehát a kereskedelmi megállapodásokban a kínzás vagy a halálbüntetés szerepel az Európai Unión, Uniónak. Biztosítani kell azt, hogy a különböző technikai segítségnyújtás a fejlődő országoknak nem halálbüntetés szorgalmazására történik a halálbüntetéssel kapcsolatos szervezetek is szerepelnek itt, az európai parlamenti képviselők, és ezen albizottság segítségére számítunk ezzel kapcsolatban jövőben. Köszönöm. Very much, Mr. Nick. Köszönjük szépen, Nikolson úr, most pedig megadom a szót. Viktória Korea asszonynak a külszolgált részéről, aki a halálbüntetéssel kapcsolatos új iránymutatásra felvázolja. The Foreign Affairs Council of the 22nd of April. Uh, Április 22-én a külügyi tanács elfogadta az uniós iránymutatást és alábbidetés uh, témájában. Az első ilyet 1998-ban fogadták el, azóta 2001-ben és 2008-ban már kétszer átdolgozták ezt. Az új szöveg az uniós tapasztalatokat uh, szűri le, Eh, és az Unió nagyon sokat tett eh, annak érdekében, hogy eh, világszerte megszüntessék a halálbüntetést. <clears throat> Komoly konzultáció szült ezt, ahogy azt korábban is tettük, az uniós iránymutatás <clears throat> sok lesz, képezik az alapját majd az unió fellépésének. Egy pár szó az új szövegekről határozott álláspontot foglal el ezzel az Európai Unió halálbüntetés témájában, és releváns megfogalmazást is tartalmaz. Az emberjogi és demokráciai cselekvési terv tavaly júniusban elfogadott szövegének értelmében utal az ENSZ közgyűlés legutóbbi állásfoglalására, a 67-es számú ilyen e, állásfoglalás 2012. december 21-én soha nem látott többséggel került elfogadásra. Az új iránymutatás utal az európai emberjogi e, és demokrácia eszköz finanszírozására is, erről majd hallunk később. Az Amnesty International említette azt, hogy bizonyos termékek export jogát eh, korlátozza az Európai Unió, eh, hogyha azok esetleg a halálbüntetés céljaira felhasználhatók. Az új iránymutatás értelmében más eh, emberjogi eszközökkel együtt kell ezt alkalmazni, és az Európai Unió küldöttségvezetőit arra szólítja fel, hogy ezeket alkalmazzák, és ennek értelmében dolgozzák át az emberi jogi országstratégiákat. Ez minimális normákat fektet le az ENSZ állásfoglalások, jelentések és vélemények figyelembevételével. A legkomolyabb nemzetközi bűn e, tettekre utal, tehát határozottabb a megfogalmazás, az idősekről beszél, a konzuli e, képviselő jelenléte, a halálbüntetésre várók fogvatartásának körülményei, illetve a család és az ügyvéd tájékoztatása terén. Az összes uniós küldöttségnek, delegációnak megküldök ezt világszerte, és azt kapták azt az instrukciót, hogy hozzák, tegyék közre ezt a szöveget. Azok, főleg azokban az országban, ahol még alkalmazzák a halálbüntetést, határozottabban kell fellépnünk, ezt szolgálja ez a cél Június 12 és 15 között Madridban kerül sorra, eh, kerül megrendezésre a halálbüntetés eltörésének kongresszusa. Ez nagyon fontos esemény lesz, komoly eh, lendületet adhat ez a folyamatnak, eh, a jövő stratégiáinak. In the EU Action Plan on Human Rights and Democracy. We will be defending the strong and principled azt kell, hogy mondjam, hogy igen, határozottan kell felépnünk a halálbüntetés ellen, és Madridban az új iránymutatás bemutatásával ezt megtehetjük. Továbbá arra is lehetőségünk lesz majd, hogy a civil szervezetekkel együttműködjünk a szinergiákat keresve. Az Európai Uniót ezen a kongresszuson Stavros Lambrinidis képviseli majd a Európai Unió Jogi Külön Megbizotja Egy beszédet tart majd a megnyitón, június 12-én. Üdvözöljük azt, hogy az Amnesty International jelentést készített arról, hogy az halálbüntetős tényben hogyan állnak a dolgok világszerte. Egyébként a legfontosabb civil szervezet partnerük sokban támaszkodunk az ő információjukra, amikor a saját stratégiáinkat készítjük. Az Amnesty International-lel sorosan együttműködtünk, az ENSZ 67-es, ENSZ közgyűlés 67-es állásfoglalásának elfogadását megelőzően. Köszönöm. Thank you, Madam Korea. And now I give... Köszönöm, Korea asszony. Most pedig az Európai Bizottság következik, a Europaid, vagy a DEFCO? Ó, itt egy ismerős. Patrice Lemon vagyok, az Európai Bizottság azon osztálya dolgozom, amely az, az demokrácia és, e- és emberi jogi eszközt felügyeli, természetesen foglalkozunk a halálbüntetéssel is ennek, ennek keret, ezen a munka keretén belül. A jelenlegi eszközben különös figyelmet fordítunk a halálbüntetésre, már az elmúlt hét évben is figyeltük ezt, és ugye jövő évtől kezdve indul az új eszköz, ott is nagy hangsúlyt kap a halálbüntetés, tehát továbbra is ez áll érdeklődésünk középpontjában. Nagyon fontos, hogy ezt a munkát elvégezzük, hiszen ez jelenti az igazi hozzáadott, hozzáadott ö, értéket jelent az EU-ban, hogyha megnézzük a többi országot, sem Japán, sem az USA, sem az új donorok nem nagyon ö, jeleskednek ezen a területen. Úgyhogy nagyon fontos a munkák. Mit is teszünk, három tengelyen folyik a munka. Először is a büntető jogot, a büntető törvénykönyvet, eh, reformját próbáljuk eh, eh, segíteni megreformálni, hogy kevésebb olyan büntény legyen, amelyet halálbüntetéssel lehet sújtani, megpróbáljunk alternatívákat kidolgozni, a büntetéseket próbáljuk csökkenteni, illetve jogsegélyt próbálunk nyújtani azoknak, akiket halára ítéltek. A második főcsapás. A lehető legnagyobb mértékben kell, a lehető legnagyobb mértékben próbálják meg elérni azt, hogy a nemzetközi normákat tiszteletben tartsák, és élhessenek jogokkal azok, akik halálbüntetése várnak. Elpróbáljuk elérni azt, hogy ratifikálják a nemzetközi jogszabályokat a végrehajtó országok. Ez nem azt jelenti, hogy elfogadjuk a halálbüntetést, de hát amíg várjuk, hogy mindenhol eltöröljék a halálbüntetést, meg kell próbálni javítani ott is a helyzeten, ahol ez még létezik. Harmadik főcsapás, a civil társadalmat és a nemzetközi szervezeteket támogatjuk, akik szintén abolicionisták, akik szintén a halálbüntetés eltörlését kívánják elérni. Ez a három tengely megvalósul horizontálisan, a világ összes pontján. A fejlődő országokban különböző projekteket támogatunk, de nem csak a fejlődő országokban, például az USA-ban, Japánban, Oroszországban, az egész világon. Tehát elvileg nincs a hely, ahol nincs ilyen munkánk. Vagy nem le- ne lehetne ilyen munkánk. Még egy dolog, az EU bővítési politikája a halálbüntetést előfeltételként kezeli, tehát csak így lehet valaki tagjelölt ország, ha eltörli a halálbüntetést. Az összes kontinensen aktívak vagyunk, több millió műveletünk van. Múlt héten 14 új projektet indítottunk, ami a potenciálunkat illeti. Van egy mongol projektünk, ahol a halálbüntetést eltörölték, Marylandben és Illinoisban is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez részben nekünk is köszönhető, hogy ezekben az országokban, államokban eltörölték a halálbüntetést. Ázsiában van egyébként, van még esélyünk, hogy illetve az afrikai kontinensen is, hogy eltöröljék a halálbüntetést, konkrét projekteket indítunk, és reméljük, hogy Afrika lesz a következő halálbüntetést eltörlő kontinense. Mutatnám ezt az anyagot, a madridi világkonferencia konferenciára készítettük ezt, benne van az összes tevékenységünk, gyakorlatilag mindent összefoglal. Ennyi lett volna a mondandóm folytonos prioritás politikai és pénzügyi szempontból is azt, hogy a terepen mindent megtegyük azért, hogy a halálbüntetést eltörjük. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen. Nos, megkezdhetjük az eszmecserét, ki szeretne először hozzászólni. Hát én leszek az első. Also, I have a, um, a question lenne egy kérdésem az önök irányába, főként Davidhez intézem a kérdésem nagyon gyakran, amikor a diplomatákkal, vagy legutóbb a Szaudarábi igazságügyi miniszterrel beszéltünk, olyan országból érkeznek ezek a diplomaták, illetve miniszterek, ahol iszlám, iszlám országok, és gyakran azt mondják, hogy itt ellentmondásom nem lehet feloldani a Koránnal, hogy eltörlik a halálbüntetést. Van egyfajta elmozdulás ebben a gondolkodásban, vagy, egy, vagy inkább egyre több ország alkalmaz ezt a gondolkodásmódot. Két héttel ezelőtt az iráni kapcsolatokért felelős delegációval tartottunk egy ülést, ahol megvitattuk a kivégzések, illetve a függőben lévő bírósági esetek ügyét Iránban, és ott azt hallottam, hogy a kivégzettek nagy része azt a várat kapta, hogy drogügyletekbe keveredett, és ráadásul ezek olyan személyek voltak, akik nem igazán tudták megengedni maguknak azt, hogy ügyvédet alkalmazzanak. A kérdés az az, hogy az Európai Unió mit tud másképp tenni, vagy mit tud tenni ezekben az esetekben, mert vannak olyan projektek, amelyek iránt támogatják abban, hogy a drogkereskedelmet leküzdjék, és ezáltal talán meg lehetne azt is akadályozni, hogy sok emberre várjon halálbüntetés. Kína már régóta az az ország, amely legtöbb embert végzik ki, de a népesség és kivégzések aránya azonban Szingapurban a legmagasabb. Számokat tekintve Kína, tehát mégiscsak Kína, javít engem a szakértő. Nos, az a helyzet, hogy néhány évvel ezelőtt Kínában javult a helyzet, úgyhogy a legfelsőbb bíróság megvizsgálta a halálbüntetésekről hozott döntéseket, ez olyan mértékben javi, javulást jelent, hogy megvizsgálták azt, hogy helyesen vagy nem helyesen folytatták le a, a bírósági ügyeket, és a kérdésem az az, hogy ez, ezzel csökkent a kivégzések száma. Az Európai Parlament és az Európai Uniónak is meg kell vizsgálnia mindazt, hogy amit teszünk, az közvetlenül nem támogatja el a halálbüntetése végrehajtását, és vitáztunk arról, hogy vannak olyan cégek, amelyek európaiak, és bizonyos gyógyszereket exportálnak. Én csak egy példát tudok, a Propofolt például, amit egy német cég, egy nagy német cég állít elő, és eh, ez egy specifikus szérum, amit mm, az USA-ban is alkalmaznak mérgező injekciók beadásához, és egy londoni civil szervezet emelte ezt ki. A a cégnek tulajdonképpen monopóliuma volt, mert az USA-ban ezt nem gyártották, ami történhetne, az, az lehetne, hogy egy listát lehetne felvenni még pedig egy függeléket készíthetnénk az ilyen termékekről, ilyen szérumokról, amelyeket tilos lenne exportálni az Európai Unió területére. Nem tudom, hogy melyikőjük tudna ehhez hozzászólni. Próbálnak-e itt valamit tenni, hogy egy ilyenfajta függelék létrejön a tiltott termékekkel kapcsolatban? Lehet, hogy nem hallottam, de úgy emlékszem, hogy senki nem utalt a tájvani helyzetre, itt is volt egy sürgősségi ügy. Azok az országok, amelyek korábban felhagytak a kivégzéseket, most újra megkezdték azt. Tudom, hogy vannak más parlamentbe érkezett kollégák is. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az Európai Uniónak nagyon fontos a halálbetetés megszüntetése, de itt is van a bizonyos európai parlamenti képviselők, akik általában nem szavaznak ezekről az állásolásokról, amikor a halálbüntetés e, megszüntetéséről van szó, azért, mert a pártjuk programján ez nem szerepel. Nikolsz úré szó. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az utolsó megjegyzésével kezdeném a kivézésnél használt gyógyszerek. Ezeket 2010-ig alkalmazták, ez rákerült a rendelet függelé, bekerült a rendelet függelékébe, hogy 2012-től létrejöjjön ez a tilalom. Ez egy olyan rendelet és egy olyan függelék, amely egy listát tartalmaz bizonyos anyagok esetében, ez nem fed le mindent, de vannak más gyógyszerek is, amelyeket szeretnénk el, erre ráhelyezni, erre a listára, és szeretnénk egy zárulékot is szeretnénk egy záradékot is ehhez a rendelethez, annak érdekében, hogy a jövőben különböző gyógyszereket alkalmazzanak a kivégzéseknél, és a rendeletben ez is benne van, de várnunk kell elég sokáig, hogy a függeléket frissíteni lehessen, és így meg lehessen tiltani az adott gyógyszert. Ezt a folyamatot most végezzük, tehát reméljük, hogy az Európai Bizottság egy új javaslattal fog majd előállni, annak érdekében, hogy tovább lehessen frissíteni ezt a listát, és hogy módosítani lehessen magát a rendeletet, és remélhetőleg az elkövetkező hónapokban megszületik ez a javaslat, még ha lehet a nyár előtt, legalábbis szeptemberre. És számítunk az Európai Parlamentre is, mert itt egy döntési eljárás van ezen rendelettel kapcsolatban, és valószínűleg az év végére a parlament elé kerül majd mindez. Ami Kínát illeti, voltak pozitív fejlemények, voltak nyilatkozatok, születtek jogszabályváltoztatások is. Például elfogadtak egy emberi jogi nemzeti tervet is tavaly, bár semmi, sem pedig a kínai jogászok nem tudják felmérni ezen változások hatását, mert nem férünk hozzá az információhoz, nem tudjuk, hogy hány embert végeznek ki csak a bizonyíték alapján tudunk kiindulni, amit a hírekből látunk, de ez eléggé korlátozott. És hogyha ezt nézzük, akkor nem igazán látunk változást, tehát nem igazán tudjuk felmérni a helyzetet Kínában, mert nincs információnk. Megvizsgáltuk ezt a, ezt a, a kérdést, és minél többször próbáljuk felvetni ezt Kína felé ami iránt illeti, illetve a drogkereskedelmet illeti. Persze ez fontos kérdés, de nagyon nehéz Iránnal tárgyalni. A múltban a halálbüntetés volt az egyetlen olyan téma, amelynek kapcsán az iráni kormány beszélt az EU-val, vagy akár a civil szervezetekkel is, de most már ez is eléggé nehézé vált az elmúlt időszakban. De egyértelmű az, hogy volt együttműködés az iráni hatóságokkal, az ENSZ ügynökségeink keresztül is, főként a, a kábítószerek ügyében, és előfordulhatott az is, hogy a kábítószerek eskormazott emberek kivégzéséhez. Az új iránymutatásban vannak erre vonatkozó előírások is, és mindenképpen garanciákra van szükség az együttműködés vagy technikai segítségnyújtás során. Ami Szaudarábiát illeti, igen, általában ezt a fajta álláspontot képviselik a hatalmon lévők, viszont más véleményeket hallhatunk, amikor a civil társadalmi képviselőkkel beszélünk, másfajta értelmezést kínálnak ők. Mindenképpen arra ösztönzöm önöket, hogy tárgyaljanak velük, de beszéltem azokkal az országokkal is, ahol iszlám hagyományok vannak, és ahol már eltörölték a halálbüntetést, vagy egy hosszú távú moratóriumot hirdettek a halálbüntetéssel kapcsolatban. És akik megszavazták az ENSZ határozatát, és vannak olyan észak-afrikai közel-keleti országok, amelyek támogatták a halálbüntetésre vonatkozó monatóriumot, tehát szerintem velük kellene tárgyalni. Ezek voltak azok a kérdések, amelyeket felvetett. Szeretnék még egy dologra kitérni. Ahogy már elmondtam korábban, az EU politikája alapvetően jó a halálbüntetéssel szemben, ha bár um, ismerjük az iránymutatásokat is, viszont ez nem jelenti azt, hogy az nem tehetne többet, és azt sem jelenti, hogy a halálbüntetés elleni harc uh, nem látja kárát annak, uh, amikor stratégiai partnerekkel beszélnek, amikor túlságosan érzékenynek érzik azt, hogy a halálbüntetéssel, a halálbüntetésről beszélnek, mindenképpen biztosítani kell az EU intézmények részéről azt, hogy szóba kerüljön ezen országokkal folytatott tárgyalások kapcsán a halálmentes kérdése, például az USA-val is. Ezen kívül az EU egyéni esetekben is eljárhatna, például sürgős esetekben, amikor például mi is hallunk valakiről, aki esetében fennáll a halálbüntetés veszély, akkor az EU sokat tehet számos szinten beavatkozhat az EU akár legmagasabb szinten is. Néha a helyzet eh, maga az időzítés eh, olyan, hogy legmagasabb szinten kell eljárni, és csak így lehet változtatást eh, elérni. És ezért erre kell jobban koncentrálnia az EU-nak. Elnök, Korea asszony, kíván ismételten hozzászólni? És hogyha igen, akkor arra kérném, hogy reagáljon arra, amit David Nicholson elmondott a stratégiai partnerekkel kapcsolatos megközelítésről, és Trellemó úr. Thank you. Um... Köszönöm. Igen, feljegyeztük az elmondottakat azzal kapcsolatban, hogy a stratégiai partnerekkel szorosabban együtt kell működni, de néha ez roppant kényes tud lenni, és ezek az irány, ez az iránymutatás tulajdonképpen ezt a célt szolgálja. Nem mindig könnyű napirendre tenni ezt, beszélni erről a kérdésről. Van egy új eszköz a kezünkben, és reméljük, hogy amikor feltérképezzük a helyzetet, akkor elmondhatjuk, hogy kedves partnereink, halálbüntetés témájában egy, egy fejlemény van, és akkor így napirendre kerülhet ez a kérdés a kényes esetekben is. Köszönjük, Réma úr! Igen. Köszönöm, elnök asszony. A rendelettel kapcsolatban a 1236-os rendelet kapcsán a hármas cikket és melyikötet frissítettük. A hatástanulmány mm, folytatjuk. És hogyha a rendelet mellékletét bővíteni, frissíteni kell, akkor ezt megtesszük. 2005-ben fogadtuk a rendeletet, 2006-ban került ez alkalmazás, és 2011-12-ben frissítettük, tehát viszonylag friss dolog, az elkövetkező hetekben, hónapokban azért majd folyik ez a munka még. Köszönjük, köszönöm mindenkinek, de annyit még mindenképpen szeretnék emlani, Korea asszony önök remélik, hogy a stratégiai partnerekkel ezt a kényes kérdést ezzel az új eszközzel napirendre tűzhetik. Szerintem a halálbüntetés elleni harc messze nem a legkényesebb kérdés a stratégiai partnerekkel folytatott együttműködésben, hiszen Amerikában például jó néhány tagállam eltörölte a halálbüntetést. Kínában egy másik stratégiai partnerről beszél, ők is tudjuk, hogy itt problémás ez a kérdés. Oroszországban ez nem probléma, India. Hát igen, India. Emlékeztetnek engem. Nem tudom, hogy miért olyan nehéz vagy kényes kérdés ez, hiszen egyértelmű, hogy mi az álláspontunk halálbüntetés ügyében. Függetlenül attól, melyik országban van szó, mindig arra hivatkoznak a hivatalos szervek, hogy hát de az emberek akarják, igény van rá. de hogyha a politikai vezetésnek nincs meg a politikai szándék arra, hogy változtasson erre, hogyha először népszavazásra kell bocsájtani, akkor soha nem jutunk el ide. Ez a tapasztalatunk a tagállamokban, ezért önt is arra biztatom, mint az összes intézményt, hogy bátran, csak bátran nem olyan kényes ez, mint ahogy azt gondolják. Remélem, hogy a madridi kongresszus az majd segíti a harcunkat, a halálbüntetés elleni harcunkat, és Kezak úr, a lelnökünk is majd beszámol erről, hogyha visszajött. Köszönöm még egyszer. Az utolsó napi rendi ponttal folytatjuk. Egyéb, és mivel semmi egyéb nincs, ezért annyit mondok el, hogy május 27-28-án kerül a következő ülésünkre. de ma nem kerül sor, és most a nyilvános ülésnek véget vetünk, és egy zárt ajtók mögött folytatjuk. Az imént üdvözöltem a parlamenti képviselők egy csoportját, akik az átülésen nevetnek részt, kérem, hogy most hagyják el a termet. Jó.